738 szavazat adtak le, abszolút többség 320. Nézzük az egyesületekre első szavazatok számát. Lambsdorff úr 393 szavazatot kapott, Lunacek asszony 441 szavazatot, Papadimulis úr 479 szavazatot. Paszkúr 517 szavazatot kapott. Tarant képviselő 271-et. Paszkúrat választották meg Papadimulis urat, Lunacek asszonyt és Lambsdorff urat. Ők ugyanis a kifejezett szavazatok abszolút többségét megkapták. sulla base... És a második forduló eredményei alapján, tehát az Európai Parlament alelnökeivé váltak. Gratulálni szeretnék ezen kollégáknak az elért eredményekhez. A 17-es cikk a kettes halbekezdése alapján az elnökök sorrendjét az rend határozza meg, mely rendben megválasztásra kerültek, és hogyha egyenlő szavazat jutott rájuk, akkor a kor a döntő. Ami pedig a questorok megválasztását illeti, azt javasolnám, hogy a jelöltségek benyújtásának határideje 16 óra legyen. A jelöltségeket a főtitkárságon az R00101-es irodában lehet benyújtani a Louis Weiss épületben az első fordulóra a kvesztorok megválasztását illetően, tehát 16 óra 30-kor kerül sor. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatosan? Nincs, akkor ebben az esetben a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A napirenden szerepel az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatai. A 2010. december 15 es Európai Tanács ülésének végkövetkeztetései tárgyában, mielőtt